kezdtük el, ez mindenképpen egy újítás volt, mindenki megtalálta a helyét. Azt hiszem, hogy összességében kielégítően zajlanak ezek a dolgok, még talán két dolog zárásként. Ez a Torinói Ügynökség, tehát az Európai Képzési Alapítvány, ez egy kis struktúra, de értékes szerepet játszik a tanácsadásban a partnerországok számára, hiszen technikai ö, szakértelemmel jel, rendelkezik, és ö, független finanszírozó is véleményeit a bizottság figyelembe veszi, amikor finanszírozza ezeket a segítségnyújtási programokat, de függetlenül is dolgozik a Világbank vagy más donátorok által az alapítványunk tehát megtalálta a megfelelő helyét szakértelmének köszönhetően, és a másik záróelem, a 2008-as rendelet átalakítás célja az volt, hogy megnyissuk a szakképzés területét is, illetve a humán tőkefejlesztésének területét, tehát az oktatást, a képzést, de a foglalkoztatást is, és természetesen a vállalkozások létrehozását, hiszen egy olyan képzés, aminek nem vége a vállalkozások indítása, az lehet, hogy sokat jelent kulturálisan, de mégsem ad életet. Köszönöm. Egyből meg is adom a szót Paleokrasz úrnak. Me too. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy pontosítsak valamit a bevezetőjével kapcsolatban. Ön említette a személyemet is, hogy engem felvált valaki a pozíciómban. Remélem, hogy ez nem vezeti félre a szakbizottsági tagokat. Lehet, hogy ők azt gondolják, hogy én nem dolgoztam elég hatékonyan, vagy nem voltam elég hatásos a munkámban. Az igazság egyébként az, ahogy ön is tudja, elnök asszony, hogy nem fogadtam el ezt a nagyon kedves ajánlatot, a szakbizottságtól, hogy megújítsák a megbizatásomat. Több oka volt ennek. És nem szeretném önöket a jelentésem részleteivel fárasztani. Rövid jelentéseket készítettünk, az enyém egy záró jelentés, három oldalas, és gondolom, hogy a kollégák a szakbizottságban megkapják. Számomra a legkritikusabb pont, vagy legkritikusabb pont, igen, ami az Európai Képzési Alapítványjal kapcsolatban előállt, az a külső értékelés nyomán volt. Persze ugye más külső értékelések is voltak, de egy nagyon kritikus külső értékelés volt ez az időzítés miatt a megbizatásom idején megváltozott három évvel ezelőtt, ahogy önök is tudják lényegében a szervezet megbizatása. És ami pedig azt a kontextust illeti, hogy hogyan avatkozhat be ez az alapítvány északon, illetve észak-afrikai térségben, megváltoztatta a politikai kereteket is. Ezért én szeretném felolvasni a rövid jelentésemből az erre vonatkozó következtetéseket. Tehát a dél-mediterrán térségben a legújabb fejlemények kihívásokat jelentenek az ETF számára, hogy alkalmazkodjon az új kontextushoz. Ez a kihívás azonban fantasztikus lehetőséget is jelent az ETF számára, hogy nagyobb befolyásra tegyen szert a régióban. Szerintünk az időzítése ennek a külső értékelésnek nagyon hasznos volt az ETF számára, illetve a megbizatás kibővítése is nagyon jó az EU külkapcsolataiban, különösképpen az észak-afrikai országokkal. Az egyetlen egy célkitűzés, amelyet az LTF e értékelés nem tudott pontosan vagy hitelesen mérni, az a kapacitás kiépítés, a szakképesítés si politikák kialakítására, valamint a reformok végrehajtására. Ez most a legkritikusabb témává válik azon arab országok számára, amelyek a demokráciát most megtapasztalják. Például a fiatalok munkanélkülisége, a szakképzések összepasszítása a munkaerőpiac igényeivel, valamint a humán erőforrások fejlesztése, nagyon széles körű és nagyon szakmai, technikai segítségnyújtást igényel, amely aztán látható, rövidtávú eredményeket hoz. Tehát a lehetőség az LTF e számára most egyre nagyobb, nemzetközi donorként, és természetesen nagy kihívást is jelent, hogy a tervezést és a végrehajtást ezekre az országokra is szabjuk. Természetesen általánosságban tudjuk, hogy egy értékelés sem tökéletes. A validitás, illetve a megbízhatósági kérdések e, általában mindig jelen vannak, és attól függ minden, hogy milyen módszertant alkalmazunk, illetve milyen kutatási eszközöket használunk az adatgyűjtésre. És ez az értékelés sem kivétel ezen szabályok alól. Azonban a belső és kültő, külső értékelések még értékesebb eszközökké válnak a mostani kihívások közepette az LTF számára. Nem feltétlen az elszámoltathatósági célok miatt, hanem diagnosztikai eszközök e, eszköz voltuk miatt, mert ezek aztán olyan kezdeményezésekhez vezetnek, hogy az alapítvány munkáját tovább lehet javítani, a működési területe valamennyi, aspektusa szempontjából lehet növelni a hatékonyságot, illetve a kedvezményezetek igényeinek való megfelelést. És ebből a szempontból mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a belső és külső értékelések között zöggenőmentes legyen a kapcsolat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Morán asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszervezte ezt a meghallgatást az alapítványjal kapcsolatban. Néhány kérdéssel kapcsolatban bizonytalan vagyok. A kiosztott anyagok és a két elhangzott előadás alapján. Természetesen feljegyeztük, hogy szándékuk az, hogy a humán tőkét támogassák, és a saját szakértelmét szeretnék felhasználni azért, hogy az oktatási és képzési rendszereket megerősítsék. Van azért néhány kérdésem. Az első. Értjük, hogy a stratégiával foglalkozik. Én konkrétumokat szeretnék most. Milyen tanácsaik vannak az önök által érintett területen, hogyan lehet felkészülni, előre felkészülni problémákra. Hogyha most tárgyilagosan megnézzük, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló 2020-as stratégiában hogyan lehet a fiatalok problémáira előre felkészülni. Nagyon sok problémájuk van azon országokban, amelyekben önök is jelen vannak. Tudván azt, hogy ezzel párhuzamosan a kompetencia szint növekedni fog. Másodszorban, milyen tanácsaik vannak az oktatási és képzési reformokra vonatkozóan? Önök is említették az arab tavasz felkeléseit, de önök szerint milyen legyen az oktatási vagy a szakképzési reform, amely megfelel ezen népek elvárásainak, és azon egyensúlynak, amelyet Európa és a szomszédságban résztvevő népek között kell kialakítani. A harmadik kérdésem, milyen javaslataik vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megerősíteni a kapcsolatot a képzés és a foglalkoztatás között? Tehát ezen három kérdésről szeretnék részletesebb ajánlásokat kapni. Köszönöm. Szárkász úr. Gracias, señora presidenta. Hace pocas... Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg volt már az a lehetőségünk, néhány héttel ezelőtt, hogy Mezier úrral ezt még cseréljünk. Ez nagyon hasznos volt egyébként, én nekem ez a véleményem. És amikor Torinóba utaztam, egyébként az is volt a benyomásom, hogy van egy nagyon hasznos eszközünk, de, és ezt a kérdést én most fel is teszem a két vendégünknek, tehát, hogy itt van egy nagyon hasznos eszköz, amelyet nem használnak ki eléggé. És ez azt jelenti, hogy így nem tudjuk ennek az előnyeit kihasználni. Most azt hiszem nagyon komoly fordulóponthoz érkeztünk az unió életében, már ami a szomszédos országokkal való kapcsolatokat illeti, vagy az esetleges a klubhoz csatlakozó országokkal fenntartott kapcsolatainkat illeti. És itt van tehát ez az eszköz, amely pont az egyik legfontosabb igénynek felelne meg ezen országok igényének, hogy hogyan tudják a legjobban felszerelni, tudással ellátni a fiataljaikat. Ez egy csodatos város, de komoly infrastruktúrális problémái vannak, amelyeket még nem sikerült rendezni a szervezet stratégiai fontossága ellenére. Persze nyilvánvalóan nem kérhetem tőlük, hogy forduljanak a saját szervezetükkel szemben, esetleg az ember, aki nem folytatja a megbizatását, ő talán többet is elmondhatna. Tehát kérdezem őket, hogy ők hogy érezték, mi volt az önök véleménye ez a jó eszköz. Ezt, ezt valóban kihasználják, vagy egy kicsit takarékoskodnak vele, különösképpen, hogyha a potenciára tekintünk, tehát hogy potenciálisan mekkora hatása, pozitív hatása lehetne, ha kihasználnánk ennek az előnyeit. És a második kérdésem pedig a következő. Egy folyamatról van itt szó, egyfajta legitimációs időszakon kell átesni ezeknek az országoknak, meg kell találni a szinergiákat, valaki már hivatkozott a kopenhágai folyamatra, azt hiszem, tehát egy sokkal szélesebb politikai elkötelezettségre van szükség, legalábbis én így gondolom. És egyre többször föl kellene tennünk ezt a napi rendünkre itt az EU-ban, mint ahogy a múltban tettük. Nem vagyunk itt egy kis elszigetelt térség a világban, a globalizált világban, a mi kis szigetünket úgymond már összekapcsolták a kereskedelmi kapcsolatokon kereskedelmi kapcsolatoktól kezdve kommunikációs kapcsolatokig mindenféle módon, és egyre kevésbé leszünk elszigeteltek a jövőben. Tehát, hogyha, hogy is mondjam, körülvesz bennünket a szegénység óceánja, az számunkra is igen, számunkra nézve is elég rossz lesz. Ha most a mediterrán túloldalára tekintek, túlpartjára tekintek, akkor látom ennek a veszélyeit. Európa nagy büszkén azt mondja, hogy önellátó, vagy legalábbis ezt szeretné elérni, de közben a nemzetközi szintéren nem akkora befolyású játékos. És hogyha megnézzük, ugye 2008-ban kezdte meg a munkáját a ez az eszköz, a működését ez az eszköz jó ez, vagy át kellene alakítani? Reformálni kellene az LTF e működését. A 2008 óta szerzett tapasztalatok alapján nem tudom, elnök azt, hogy én nem vagyok a téma szakértője azért, de hát az a gondolatom, hogy ugye az ügynökségeinket értékeljük, az egyre fontosabbá válik. Ugyanis szerintem az ügynökségek még nem élvezik azt a konszenzust, aminek működnie kellene. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Európa csak a piaccal egyenlő, és nem is értik, hogy Európa minek tekinget olyan kérdések felé, amelyek nem kapcsolódnak annyira szorosan a piachoz. Szerintem ez rövidlátó gondolkodásmód egyébként. Lehet, hogy ezeket az embereket irítálja is egy ilyen európai képzési alapítványnak a létezése. Én nagyon alaposan megnéztem a benyújtott anyagot, ettől függetlenül szeretném Mezier úrtól megkérdezni, hogy, hogy mi a véleménye, nem szeretné-e hogyha hatékonyabb válhatna ez az alapítvány. Más kolléga szeretne hozzászólni? Nem? Akkor kérem az előadókat, hogy válaszoljanak. Köszönöm, elnök asszony. Nos, szeretnék néhány kérdésre válaszolni. Igen, bonyolult, összetett kérdések merültek fel, természetesen. Először is. Meg kell nézni, hogy mi is a valóság az Európai Alapítványjal kapcsolatban. 115 személy, 80 szakértő dolgozik 30 országban. A beavatkozási kapacitásunk hát eléggé korlátolt. Nem azt mondom, hogy ezt növelni kell, de hát azért legyünk ö, realisták azzal kapcsolatban, hogy mennyi mindent tudunk mi elérni az összes érintett országban. Ami a az előrevetítés vagy az előre felkészülés kérdését illeti. Ugyanazon kérdések maradnak, kerülnek itt elő, mint az Európai Unió szintjén is. Milyen szakmákra lesz szükség 2020-ban, hogyan lehet a fiatalokat erre felkészíteni. De itt a partnerség és a gazdasági komplementaritás, kiegészítés kérdése mindenképpen fontos a földközi tenger déli részében, vagy az Európai Uniótól keletre. Ez úgy alakuljon neki, hogy egyszerűen csak kihelyezzük az ipari termelést, vagy a turizmust, vagy pedig partnerségeket kell kialakítani. Ennek nagyon nagy kihatása lesz a foglalkoztatás kérdésére is. Ami az érintett országok helyzetét illeti a foglalkoztatás szempontjából 2020-ban, egy becslés szerint 2025-re 60 millió munkahelyet kell létrehozni ahhoz, hogy a szociális kohéziót tudjuk garantálni a földközi tengertől délre. Hát ez egy óriási kihívás. 60 millió munkahely, tudván, hogy hány 25 évnél fiatalabb él most az érintett országokban. Tudván azt, hogy 10 év múlva a munkahelyek 60-80%-a ugyanaz lesz, mint ma. Tehát részint át fog ez alakulni a munkahelyek, de mindig szükség lesz tanárokra, ácsokra, nővérekre, ápolókra, szállodában dolgozókra. Tehát a munkaerőpiacot és a munkahelyeket csak részben fogjuk átalakítani, mindez igaz a földközi tengertől déli részekre és az Európai Unióra is. Ami az új kompetenciákat, képességeket illeti, a technológia, az információ, a kommunikáció területén, ezt mindenki nagyon jól tudja, de együtt kell működni, és ezen új kompetenciákat el lehet elérni attól, hogy mondjuk magasabb szinten tanul valaki. Nem vagyok ebben én egészen biztos. Mindenképpen fel kell vetni ezt a kérdést. A tunéziai példa sajnos mutatja, hogy egy egyetemi diplomával rendelkező fiatal is lehet munkanélküli, attól, hogy még tovább végzi az egyetemi tanulmányait, attól még nem lesz több munkája. Saját meggyőződésem az, hogy még akkor is, hogyha egy munkaerőpiacról beszélünk, itt több különböző munkaerőpiacról kell beszélnünk. Van külön szakmánként egy-egy munkaerőpiac, hiszen az építőipari munkaerőpiac nem ugyanaz, mint az orvosoké vagy az ápolóké. És nagyon sok tevékenységben, szakmában területi módon kell megközelíteni a kérdést. Ez alatt azt értem, hogy egy gazdasági tevékenység fejlesztését és az ahhoz kapcsolódó képzéseket az adott területen kell kidolgozni. Minden fiatal tunéziai egyetemi végzettségűnek az az álma, hogy köztisztviselő legyen. Ezzel hozzájárulhat-e a saját területének a gazdasági fejlesztéséhez? Ez a kérdés ez felmerül. felmerül. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy tehát ezt a területi aspektust ezt fejlesszük, megerősítsük az Európai Unióban, és ezen országokban is, ahol nagyon sok a fiatal, át kell gondolni az oktatási rendszereket is. Az oktatási képzési rendszer nem maradhat a régiben, nem maradhat ugyanolyan, mint amilyen 30 évvel ezelőtt volt ami a képzés és a foglalkoztatás közötti kapcsolatot illeti, ezt is mindenképpen teljes mértékben fel kell dolgoznunk. Megint csak fontos cél az egész életen át tartó tanulás. Ez rendkívül fontos része a képzésnek, és így egy 40 éves aktív kor alatt az összes alkalmazkodásra lehetőséget ad, kap az érintett személy, amely az alapítvány legitimitását illeti. Én azt gondolom, hogy ez létezik, és ezt a nagy szponzorok, a Világbank vagy a tagállamok ügynökségei is megerősítik, és valóban gyakran nem könnyű koordinálni az egyes tagállamok fellépéseit, és a szakértőknek kell ezt megfelelően egyensúlyba hozni. Konkrétan, ami a kérdését illeti, azt gondolom, hogy az alapítvány mandátuma, amelyet a rendelet határoz meg, mindenképpen megfelelő, helytálló, esetleg hiányzik, ha megengedik, hogy ezt elmondjam, a globális finanszírozás hiányzik az Európai Unió részéről. Nem az alapítványnak, hanem a partnerországoknak. Ha megnézzük a Magreb országait, akkor a hiteleket amelyeket még az alaptavasz előtt adtak ki, azokat használják újra, de nem nőtt meg ezen országokban az Európai Uniós finanszírozás. Yes, I would, I would like to start by saying that the, the... Azzal kezdeném, hogy a szakirodalom nagyon sok kritikát tartalmaz olyan nemzeti szervezetek irányába, amelyek technikai segítség nyújtást biztosítanak a fejletlen vagy kevésbé fejlett országok számára. Azt mondják nekik, hogy túlságosan szofisztikált stratégiákat és eszközöket próbálnak átültetni, és így megvalósítani az oktatási reformot, illetve a szakképzések reformját az érintett országokban. Emellett azért azt is el kell mondani, hogy az Európai Unió az évek során hatékony és nem annyira szofisztikált eszközöket is kidolgozott. Az egyik az európai kvalifikációs keretek, illetve az első keret, amely nemzeti kvalifikációs keretté válik, amikor az érintett országban megvalósítják, a másik pedig a szociális partnerség intézménye. Tehát ezt a két eszközt dolgozta ki az EU, tulajdonképpen az LTF e is ezt a kettőt próbálja alkalmazni a legtöbb kedvezményezett esetében. És egyébként ez ugyanígy elmondható az észak-afrikai országokról. Az ő esetükben is ezt alkalmazzuk. Tehát akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet a magasfokú képesítéseket növelni. Hát igen, ahogy kollégám is mondta, a kőműves képesítés is egy olyan képesítés, amelyre szükség van. Tehát nem biztos, hogy csak a magasfokú végzettségre van szükség. Természetesen a munkaadókkal, a kormányokkal, a szakképzőkkel, a szolgáltatókkal együttműködve dolgozzuk ki a részleteket, remélhetőleg így elég realista módon tudunk eljárni, hogy lehetővé tegyük, hogy tényleg eredményeket sikerüljen elérni a humán erőforrás fejlesztésében, hatékony fejlesztésében ezekben az országokban. Egy másik kérdés, amely szintén kritikus fontosságú, az az, hogy az ETF, az Európai Képzési Alapítvány mennyire tud kapacitást kiépíteni, humán kapacitást kiépíteni ezekben az országokban a politika kialakításához, például a szakképzéssel kapcsolatos politikák kialakításában. Ezt azért mondom, mert valaki kérdez, rákérdezett a reformokra. De az is fontos, hogy a munkahelyeket, illetve a munkaerőpiac igényeket a tantervekhez, a tanterveket ehhez igazítsuk a munkaerőpiac igényekhez. A szociális partnerség intézményét én dicsértem, és szeretném elmondani a szakbizottsági tagoknak azt, hogy milyen is a helyzet a fejlődő, illetve kevésbé fejlett országokban. Stratégiai fontosságú üléseken általában az szokott történni, hogy a kormány képviselői domináns szerepet játszanak, ők dominálják az eszmecserét, a munkaadók nem igazán mondanak sokat, és hát ez befolyásolja a munka végeredményét is. Tehát ami nagyon fontos, és néhány fejletlen országban ezt, kevésbé fejlett országban ezt már meg is tettük, hogy a munkaadókat is úgy kell kiképezni, hogy valóban adjanak hangot az igényeiknek, igenis szóljanak hozzá az eszmecseréhez ezeken az üléseken és a szociális partnerség tehát ebből a szempontból nagyon hatékony volt, és tényleg meg is, tudta, meg is tudja valósítani azt, hogy a munkaerőpiac valóságát, illetve az oktatási szolgáltatók munkáját sikerüljön összepasszintani. A második hozzászólás kapcsán, illetve a kérdéskör kapcsán, hát azt hiszem a válaszom az a konklúzióban szerepel, a konklúzióban nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok az ETF értékelésének. És mondom még egyszer, hogy nem elszámoltathatósági eszközként tekintek erre, szerintem másodlagos fontosságú. Az elsődleges dolog itt más. Az értékelés elsődleges funkciója az egyfajta diagnosztikai funkció. Ugyanis az értékelés felhívja a figyelmet az esetleges sikertelenségre, vagy a, az eszközök lehetőségek helytelen használatára, és így a folyamatos visszajelzéseken keresztül nem kell várni addig, amíg egy projekt lezárul, hogy rájöjjünk, hogy hoppá, itt félresiklottak a dolgok, hanem már közben van információnk. Köszönöm. Bien, il nous reste euh, à vous remercier. Et... Akkor szeretném megköszönni önöknek, hogy eljöttek. Biztos, hogy Mezier úr még eljön ide, vagy Torinóban találkozhatunk vele. Köszönjük mindkettőjüknek ezt a beszámolót. Én, mivel jártam magam is Torinóban, tudom, hogy mennyire értékes ez az ügynökség. És biztos, hogy ez nagy részt köszönhető az elnökének is, de nem csak neki, hanem a tagok munkájának is. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes eszköz azért, hogy a szociális kérdésekkel jó körülmények között foglalkozhassanak az összes vitában. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ami az Európai Bizottság és az ügynökségek közötti megosztást illeti, az Európai Parlament szerepét, hát még lehet ezen javítani azért, hogy ez a szakértelem valóban megjelenjen, felhasználásra kerüljön az elindított gyakorlati programokban is. Én személy szerint szeretném, hogy a mandátum második felében több lehetőséget adjunk arra, hogyha tanulmányt készített valamelyik ügynökség, amely a mi szakbizottságunk területén dolgozik, hogy ezen tanulmányok valóban támogathassák a mi jogszabályalkotási munkánkat, és ezért szeretném meghívni azon szakértőt, aki az ügynökségen belül az adott tanulmányt készítette vagy vezette. Így talán még inkább kiemelhetjük az ügynökségek munkáját. Köszönet még egyszer az önök beszámolóiért. Egyikőjüknek jó munkát a továbbiakban is, a másikójuknak pedig viszontlátásra. Akkor ezt a napirendi pontot le tudjuk zárni. Kérem, ne menjenek ki a teremből, hiszen a az EGA szakértőink nem soká megérkeznek, és akkor tudjuk a Harkin jelentéssel kapcsolatos munkánkat pár perc múlva folytatni. Kérem, hogy ne menjenek ki a teremből éppen ezért. Nos, igen, pont amikor beszélünk róla, Harkin asszony meg is érkezett, azért egy kicsit még váratnám önt, hiszen azt gondolom, hogy mégiscsak a többi frakció képviselőit is meg fogjuk várni. Bauer asszony itt van, de Darden úr és Kordelisen asszony is már nincsenek messze, úgyhogy pár percet várunk, hogy megérkezzenek. Bon, écoutez, euh, on va commencer, je crois, euh, et puis... Azt hiszem, kezdhetjük. Cornelissen asszony majd csak megérkezik. Már nem nyújthatjuk a végtelenségig ezt a várakozást. Elnézést kérek előre is Cornelissen asszonytól hogy elkezdjük. Nos, Harkin asszony első eszmecsere következik az ön jelentésével kapcsolatban, melynek tárgya az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap a 2014-2020-as időszakban. Mielőtt megadnám önnek a szót, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ezen jelentést illetően az Agri Szakbizottsággal volt egy megbeszélésünk, és megpróbáltunk egy megfelelő megállapodást találni a hatáskörök megoszlását illetően. Úgy tűnik, hogy őket is sokkal inkább érdekli ez a téma, mint ahogy tűnt volna, tehát jelenleg nem tudjuk, hogy hogyan oszlanak meg a hatáskörök a két szakbizottság között. Azt tudjuk, hogy az Európai Bizottság milyen jelentést készített. Ezzel kapcsolatban azt, hogy önni a szó. Thank you, Madam Chair. Uh, just to follow on from what you've been saying about our discussions with the Ag Köszönöm, elnök asszony. Az Agri Bizottsággal uh, folytatott eszmecserét nem nagyon tudom meg előlegezni. Uh, a képviselőket csak így tájékoztatom röviden, hogy mi is történt. Az előadó Álvez úr többször is találkozott velünk, hogy meg tudjunk állapodni, de még egyelőre nem sikerült. Aztán a koordinátori ülésen, a foglalkoztatási szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy a teljes kompetenciát fogjuk kérni az anyaggal kapcsolatban, és nem támogatjuk azt, hogy az exkluzív illetékességet az Agri kapja meg. Aztán a két biztossal is találkoztunk, Csolos és Andor biztos urakkal, illetve a két bizottság elnökei, az előadók is összeültek, hogy valami fajta kompromisszumot találjunk, vagy megállapodás, de hát egyelőre nem sikerült. Volt persze alapos eszmecsere, sok körrel, kérdéskörrel foglalkoztunk, de még nem tudtunk megállapodni. És ezután erre a hétre szerveztek egy találkozót, a koordinátorok találkozóját, kedre, de hát ezt elhalasztották csütörtökre, és aztán megint el is törölték, tehát ez azt mutatja, talán elnökasszony más információkat kapott, de hát nekem ezek a legfrissebb információim, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon haladunk előre, és úgy tűnik, hogy az elnökök értekezlete elé kerül majd a kérdés arra. Az árnyékalóadók összeülnek majd most az ülés után, hogy megnézzük, hogy legalább eh, ezt a fennakadást valahogy fel tudjuk-e oldani, ki tudunk-e jutni a zsákutcából. Eddig elég nehéz volt a dolgunk. Amit elmondhatok az az, hogy a bizottság nagyon-nagyon nehéz feladatot adott nekünk. Én a mezőgazdasági szakbizottságban is tag vagyok, illetve póttag vagyok, és elmondhatom, hogy az Agri szakbizottságban is trójai falóként tekintenek erre a javaslatra. Gyakorlatilag egy kis a bizottság számára jó kis kifogás, amely komoly károkat okozhat a mezőgazdaságnak, és akkor azt mondják, hogy hát azért itt van ez a globalizációs alkalmazkodási alap. Én szeretném azért a kompetenciájukat fenntartani, de hát nyilván elismerik azt is, hogy ez a mérgezett kehely tulajdonképpen. A bizottság megemlíti a, azt a javaslatot, hogy az alap 83% a mezőgazdasági területre mehet, ez gondokat okoz. És még valamiről szeretném önöket tájékoztatni, a régiók bizottsága azt mondta a véleményében, azt fogalmazta meg, hogy sajnál, sajnálatosnak tartják ezt a döntést, és a Gazdasági és Szociális Bizottság egyáltalán nem tudja támogatni. Az árnyékelőadók előadók körében sem volt támogatás egyébként arra, hogy a gazdálkodókat bevegyük ebbe a javaslatba, ahogy a bizottság megtette. Hát most egyelőre itt tartunk, már a kompetencia, illetve a hatáskörök kérdése témájában, de sajnos ez minden mást fenntart, feltartott, mert addig más kérdésekkel nem tudunk foglalkozni, amíg ezt meg nem oldjuk. Néhány általános megjegyzést tennék még emellett, egyébként nagyon kíváncsi vagyok a kollégák véleményére. Én nagyon támogatom azt a javaslatot, hogy az ideiglenes ügynökségi foglalkoztatottakra is kiterjesszük ennek a hatáját, és hogy beemeljük a gazdálkodókat is, de akkor ugyanolyan feltételek között, mint a többi munkavállaló. Tehát nem eh, tudom elfogadni a, eh, azt, hogy a globalizáció hatásai másként érvényesülnek a mezőgazdaságban, mint mondjuk az autó ágazatban, a gépjárműgyártás vagy a eh, repülőgépgyártás ágazatban. Hát persze tudom, hogy a mezőgazdaság más jellegű, de hát nem hiszem, hogy ennek az alapnak a felelőssége, feladata, hogy erre így módon reagáljon. Azt gondolom, hogy én azt a javaslatot fogom megtenni, hogyha megállapodásra tudunk jutni, és a gazdálkodók valóban olyan helyzetbe kerülnek, hogy elvesztik a munkahelyüket, akkor tényleg a globalizációs alkalmazkodási alap tényleg ezzel foglalkozhat, a családtagok már benne vannak a javaslatban, meg vannak említve, de nem hiszem, hogy ez kellene, hogy legyen a fő eszköz, amely az ilyen kérdésekkel foglalkozik. És egyébként tudom, hogy a mezőgazdasági bizottságban is támogatják ezt a nézőpontot. Támogatom a bizottság javaslatában azt is, hogy kritériumokat fogalmaznak meg a válságokkal kapcsolatban. A mostani kritériumokat a tanács nem hosszabbította meg, erre majd még visszatérek, de csak gyorsan elmondom, hogy a bizottság mire gondol. Azt gondolják, hogy mondjuk, hogyha mondjuk egy vulkánkitörés, hamufelhő, olyan sokáig, a munkakitörés eredményeképpen olyan sokáig fennmarad egy hamufelhő, hogy egy érintett légitársaság esetleg komoly veszteségeket könyvel el, vagy egy gyárnak be kell zárnia áradás miatt, és így tovább. Tehát az ilyen váratlan válsághelyzetek, amelyek aztán jelentős munkahely megszűnést eredményeznek, akkor eh, eshessenek ennek az alapnak a hatája alá, a szolidaritás és egyebek miatt. Én ezt a gondolkodásmódot támogatom. Aztán a kivételes körülményeket is támogatom, tehát hogy ugye nem kell feltétlenül elérni az 500 eh, munkahely megszűnését négy hónapon belül, és így tovább, hanem hogyha tényleg valami súlyos eh, hatása van egy válságnak a munkaerőpiaci helyzetre, akkor lehessen lépni. A tagállamok tényleg nem éltek ezzel olyan gyakran, mint tehették volna, és ebből a szempontból szerintem még lehetne előre menni. Az időkorlát az mindig egy újabb, egy olyan téma, amely újra és állandóan előjön, de szerintem nem tudunk ezzel rövidíteni. Két dolgot tehetünk. Az egyik, hogy mondjuk nem mondom, hogy ragaszkodnánk, de hogy legalább nyomást gyakorolnánk a tagállamokra, hogy rögtön kezdjék el az intézkedések végrehajtását, amint segítségért folyamodnak, vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy hát erre nekünk nincs meg a finanszírozás, na de hát mégiscsak az ő dolgozóikról van szó, segítsék már a saját munkavállalóikat, szerintem a tagállamoknak is azért van itt felelőssége. A másik lehetőség, amelyet egy-két kollégait javasolt, és én is feldobom itt ezt az ötletet, már beszéltünk róla, de hát azért érdekelne, hogy van-e még másnak ezzel kapcsolatban valamilyen gondolata, hogy mondjuk meg lenne a saját költségvetési sora az egának, és akkor fel tudnánk gyorsítani a folyamatot igen jelentős mértékben. Hát ezek voltak a főbb kérdések, amelyek eddig felmerültek az eszmecsere során, és most azt hiszem, hogy tovább nem is megyek, inkább meghallgatom a kollégákat, és az ő felvetéseikre válaszolok. Köszönöm. Bajer asszony és Dártiasz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdéssel kezdem, amelyre nem kaptunk még választ. És ez pedig az ön levelét illeti, a tanácshoz címzett levelét. Számomra a válasz megdöbbentő volt, azt mondta a tanács, hogy ha ragaszkodunk a jelenlegi eszmecserében ahhoz, hogy a válsághelyzeteket figyelembe vegyük, akkor ez veszélyeztetné a jövőbeni eszmecserét, vitát a globalizációs alapról. Hát ezt én nem tudom értelmezni, nem tudom elmagyarázni, hogy ez most mit is jelent. Talán ön tudja. Elnök asszony, vagy ön tudja értelmezni ezeket a válaszokat, hogy mit is jelent ez a mi jövőbeni munkánkra nézve. És a másik megjegyzésem. Én nem tudom pontosan, hogy most ugye ez a kérdés, hogy a mezőgazdasági szakbizottságot hogy vonjuk be, bevonjuk, hogy ez még nyitott-e, vagy, vagy tulajdonképpen már értelmetlen erről beszélni, felesleges. Hát számomra úgy tűnik, hogy ez, ne, ez nem, nem jó döntés. Tehát az, hogy a globalizációs alap a mezőgazdaságra is vonatkozzon, ez szerintem nem jó döntés. Véleményem szerint a mezőgazdaságpolitikában rengeteg eszköz van. Talán jobb lenne, hogy akkor ne kever, hogy ne keverjék össze ezt a kettőt, inkább a mezőgazdasági politikát bővítsék akkor ki. És akkor a harmadik felvetésem, ugye az idő, milyen hamar tudunk segítséget nyújtani. Úgy tűnik számomra, hogy ugye a szokásos eljárás az általában két évig tart, hát ez túl hosszú. Nagyon hosszadalmas ez az eljárás, nem tud ez egy válsághelyzetre reagálni. Tehát ha figyelembe vesszük a globalizációs alapot, vagy magát a válsághelyzetet, nem, ez túlságosan hosszadalmas. Valami fajta megoldást kell erre találni, és teljes mértékben egyetértek az előadóval. Tehát a lényeg az az, itt, hogy mit kezdjünk a mezőgazdasággal ebben az alapban. Monsieur Thomas Mann. Darden úr, majd pedig Thomas Mann. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék reagálni és olyan dolgokat elmondani, amelyeket már korábban is a kapcsolatfelvételkor elmondtam. Először is. Sajnálatosnak tartom, hogy nem sikerül a kompetenciákat, hatásköröket felosztani, és egyértelműbbé tenni ezt a problémát. Ez mindig célunk, de nem sikerül tisztázni ezt a kérdést, és emiatt hát nem sikerül a valódi tárgyi kérdésekkel foglalkozni. Márpedig én tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy magával a legfontosabb alapvető kérdéssel foglalkozzunk, mert erre nagy szükség van. Ami a gazdák kérdését illeti. A frakció nevében mondhatom, hogy rossz elképzelés, hogy kétsebességű alapítványjal működjünk, és két különböző aspektussal, mert ezzel korlátoznánk az összes munkavállaló számára rendelkezésre álló eszközöket, hogyha egy ilyen plafont, küszöbb felső határértéket bevezetnénk, ez rendkívül magas lenne az egész alaphoz képest a gazdákra vonatkozóan, és emiatt ez persze aggályokat vethet fel. Egy specifikusabb eszköz a gazdák számára sokkal egyszerűbb és átláthatóbb lenne. Ami a specifikus költségvetési tétel kérdését illeti, nagy részt ez megfelel annak, amit már itt vagy a költségvetési viták során is elmondtam. Jó lenne, hogyha pontosít, e, ennek az lenne az előnye, hogy pontosítanánk a dolgon, tisztáznánk, és valószínűleg gyorsabban tudnánk választ adni a kérésekre, és az alapítványnak ez az egyik gyengéje, vagy hát legalábbis emiatt bírálják, és talán fontos lenne néha az ilyen hangoztatott bírálatokra válaszolni, még akkor is, hogyha ezek néha túlzottak, mégpedig az, hogy a túlságosan lassan válaszolnak a kérelmekre. Egy másik gyenge pont az az, hogy valahol nem használjuk ki százszázalékosan a lehetőségeket, és úgy gondolom, hogy ezen bírálatokra kellene válaszolni a reformmal. Ezen bírálatokra válaszolván tudjuk megerősíteni ezt az alapot, amely mindenképpen nagyon fontos, én erről meg vagyok győződve. És hogyha meghallgatjuk a szakértőket és az egyes országok képviselőit, még akkor is, hogyha a számomra meglepő következtetéseket vontak le néha, ami a saját országukban való felhasználását illeti ezen alapnak, meggyőződésem, hogy a legfontosabb az, hogy az átszervezések áldozatainak gyakran a válság miatt az átszervezések áldozatainak akarunk így támogatást nyújtani. És hogyha a válsággal nem foglalkozunk, akkor az az érzésem, hogy, hogy ez az egyfajta hezitálás az esetleg arra is vonatkozhat, hogy mennyire hosszú életű lesz ez az alap. Úgy gondolom, hogy ezek alapján kellene tehát ezt a vitát folytatni, és ezen érvek alapján lehetne megerősíteni, hogy valóban hosszú távon fennmaradhasson ez az alap. Elnök asszony, köszönöm, Thomas Mann, és én magam következik. Köszönöm, elnök asszony. Marin Harkin asszonyt bátorítanám a koordinátori ülésen az ugyanazon álláspontokat képviseltük, amit most megfogalmazódott, hiszen nem lehetséges, hogy az Agri kihasználja a lehetőséget, hogy ezen kis alapból is részesedjen, ez nem működhet. Az én választók kerületem is agrárorientált, de mégsem mondta senki azt, hogy mi is részt akarunk venni benne, ebben, hiszen ö, nagy agrártámogatást ezzel nem lehet megvalósítani, és most itt egy további feladat lenne az új finanszírozás keretében. Ezt meg lehet tenni, hogyha akarjuk, de emlékeztetnék arra, hogy az Európai Globalizációs Alapot Barózó úr ö, hozta létre. A tagállamokban egyes helyeken nagy ellenállásba ütközik ez. Elhangzott, hogy az Európai Globalizációs Alap egy nagyon szép üzenet, de mi jön ki ebből? Ezek olyan pénzek, amelyeket az Európai Szociális Alapból veszünk ki kvázi, tehát ez egyfajta buborék csupán, viszont a valóság azt mutatta, hogy nagyon örvendetesen megváltozott a valóság. A munkavállalókat már nem hagyjuk magukra a nagy átszervezésből adódó problémáikkal. Tehát így fontos, konkrét jelzéseket adunk a globalizáció kapcsán, és láthattuk, hogy hogyan működött ez az elmúlt években. Matéra asszony a Strasburgi parlamentben két helyen arrébb ül, mint én, és ő mindig is elmondta, hogy mely országokról van szó a globalizációs alapfelhasználása kapcsán. Ez egy fontos kommunikáció, nagyon keményen dolgoztunk ezért. Itt nem csupán pénzek elosztásáról van szó, hanem arról, hogy a kritériumokat is be kell tartani. Az ott érintett személyeknek van joguk arra, hogy részesedjenek a szolidaritás ezen megnyilvánulásából. Én ezt helyesnek tartom. Na most kérdés, hogy mi a helyzet a tagállamokkal? Minden tagállam támogatja azt, hogy végrehajtsák az európai globalizációs alapot? Vagy vannak aggodalmak? Hogyan fogalmazzák ezeket meg? Milyen lehetőségek vannak ott? Nem mindenkinek kell úgy gondolkodnia, mint ahogyan ez a tanácsban elhangzik. Érdekes lenne megismerni, hogy milyen aggodalmak állnak fenn egyes tagállamokban, és hogy miért vannak ezek az aggodalmak, talán lehet ezeken a helyzeteken változtatni, többel kell segíteni az embereknek, mint egyszerűen szép szavakkal. Egy kis tiltakozó menet esetében is, és más formákban is érezni akarják, hogy nem hagyjuk őket egyedül, tehát ezt az üzenetet valahogyan át kell adni, és nyilvánvalóan még a kritériumokon valamennyire dolgoznunk kell. Köszönöm. Még mielőtt Söter asszonynak átadnám az elnökséget, az elnöklést, szeretnék én is néhány dolgot elmondani a vitával kapcsolatban. Harkin asszony jelentése és a pénzügyi kilátások csomagja rendkívül fontos számunkra hiszen láthatjuk, hogy nagyon sok különböző aspektust vet fel, és ez az egyik lehetőségünk arra, hogy a szakbizottságunk üzenetet küldhessen arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió, mint olyan, hogyan reagál a világ alakulásának szociális kihatásaira, legyen az globalizáció vagy válság a leggyengébbekre ö, tett hatására kell reagálnunk. A mi vitánk az Agri szakbizottsággal nem hiszem, hogy ö, lehetetlené tenni számunkra az, hogy másokkal is erről tárgyaljunk, de ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, az EU bizonyos partnereivel, ezeket úgy tárgyalták, hogy nem vették figyelembe, hogy mennyire lesz igazságos ez a kereskedelem, és hogy milyen szociális következményei lesznek azoknak. És vannak még más olyan megállapodások, amelyek most vannak tárgyalás alatt, és nagyon fontos az, hogy ezen jelentésen keresztül bemutassuk, hogy a parlamentben mi a véleményünk, mi szerint a jövőben nem fogjuk elfogadni azt, hogy ilyen szabadkereskedelmi megállapotásokat aláírjanak, hogyha az alapszerződésünk 9. cikke, mindig erre hivatkozom, a foglalkoztatási és szociális dimenziót az Európai Unióban nem mérték fel pontosan, és nem vették azt pontosan figyelembe. Hogyha ez így, hogyha ez így történt volna, akkor a Mercosurral nem lehetett volna aláírni a megállapodást a mostani formában. Ami a bizottság által elképzelt megoldást illeti, az teljesen elfogadhatatlan. Látjuk, hogy a szegénység iráta, a, foglalk- a munkanélküliség iráta a tagállamokban milyen szinten van. Az Európai Bizottság csak azért, mert bizonyos tagállamok Szeretnék, hogyha a költségvetés, az Európai Uniós költségvetés akadályai miatt a szociális alapból fizetnének ki bizonyos dolgokat. Vagy az EGA-ból fizetnének ki dolgokat. Tehát itt van még egy második dimenzió, ami rendkívül fontos szerintem. Sajnálom, a az Agri Bizottság, Szakbizottság elnökével folytatott kiváló kapcsolataink, kapcsolataink ellenére nem sikerült a koordinátorokkal megegyeznünk, talán majd az elnökök értekezletén sikerül ezt megoldani. Az utolsó megjegyzés pedig, hogy Harkin asszony jelentésében mindenképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy magát az alapot milyen bírálatok illetik. Ezzel kapcsolatban néhányat ön is megemlített, és valóban ez tarthatatlan. Nem sikerült a válság eszköz fenntartását vagy meglétét meghosszabbítani, annak ellenére, hogy pont Dániában is a válság alatt kihasználták ezt az eszközt. Mindez Dán elnökség alatt történt. És így nap mint nap több száz munkavállalót érint a válság minden egyes tagállamban. Tehát valamilyen alapvető kérdést kell itt felvetni. Szükségünk van erre az alapra, de egy olyan alapra van szükség, amely működik. Jelenleg ez, ez az alap nem jól működik. Azt gondolom, hogy éppen ezért most ismét meg kell nyitni ezt a harcot arról, hogy külön költségvetési tételt nyissunk meg számára hogyha megnézzük, hogy a parlamentben milyen határidők vannak, hát ezzel nem fogjuk felgyorsítani a folyamatot. A bizottsággal is mindig a költségvetési, külön költségvetési tételről beszélünk. Az elődő asszony is elmondta, hogy a self-employed-ra vonatkozó javaslat rendkívül jó, de akkor megint csak ezt ki kell egészíteni a küszöbértékekről szóló vitával, mert hogyha 500 self-employedra van szükség egy adott régióban, bármelyik példát vehetjük, egy olyan régióban, amelyben például a művességet érint, érinti a válság, hát lehet, hogy igen, nehéz lenne ezt az 500 self-employedot összeszedni, úgyhogy meg kell nézni, hogy megint csak akkor mennyi legyen ez a küszöbérték. Van még két további kérdés, amit az eszmecserében szeretnék felvetni. a self-employedon túlmenően lenne még egy olyan fogalom, amit szeretném, hogyha megnéznénk, hogy bevehetünk-e az EGA-ba. Azon munkavállalók, amelyek a vállalatukat egy egyesület égisze alatt szeretnék átvenni. Úgy gondolom, hogy ha erre konkrétan utalnánk, akkor így a munkavállalók számára lehetőséget adnánk, persze azzal a feltétellel, hogy a finanszírozási feltételeken tudunk javítani, hogyha a munkavállalók meg tudják szervezni azt, hogy egy vállalatot ők maguk folytassanak tovább, akkor mindenképpen persze javítani kell a reakcióidőkön, mert hogyha két év múlva kapják csak meg ezt a finanszírozást, arra már nem biztos, hogy szükség lesz. A nem a mi szakbizottságunkat érint elsősorban, de mi támogathatjuk azt a kérdést, hogy hogyan lehet megnézni, hogy a versenypolitikát hogyan tudja kiegészíteni ez a politika, és hogyan lehet ez esetleg fásli egy falában, úgymond, és hogyan lehet olyan multinacionálisok számára ez eszköz, akik egyébként pont, hogy a kiszervezéseknek az úttörői. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem, most akkor átadom a szót Sröten asszonynak, de még előtte Beni úrnak adnám meg a szót. Yes, I just want to um, uh, raise... Köszönöm. Én egy újabb okkal támogatnám meg az érvelésünket, hogy miért nem jó ez az alap a mezőgazdaságra, és egyébként tényleg ez, ez is annak az oka, hogy a szakbizottság, a mezőgazdasági szakbizottság miért gondolja, hogy ez itt egy mérgezett csésze, kehely, amit itt át adnának nekünk. Én is gazdálkodó vagyok, és hát tényleg azért nem egy kereskedelmi megállapodás tól omlik össze mindegy. A gazdálkodók nagyon sok tőkével, eszközzel rendelkeznek, a mérleg számít, nem pedig az, hogy kinek mennyi bevétele van egy adott évben. Tehát körülbelül tíz év kellene ahhoz, hogy egy gazdaságot, hogy egy gazdaság összeomoljon és megszüntesse a működését. Tehát soha nem tudnák bizonyítani azt, hogy ők meg is felelnek itt az alapban felsorolt feltételeknek. Tehát megvan a címsor, hogy ilyen sok pénzt kaphatunk ezen az alapon keresztül, de hát nem tudnának hozzáférni ehhez a gazdák, azért, mert ennyire sokáig tart ez a folyamat. A másik pedig az ugye, hogy a mezőgazdasági dolgozók is szétszóródnak, tehát hogy nem, nem koncentrálódnak egy helyre olyan sokan, hogy ehhez az alaphoz lehessen fordulni. Hát hogyan lehet azt megállapítani, hogy munkahelyek szüntek meg a globalizáció vagy kereskedelmi megállapodások miatt? ez nagyon nehéz lenne. Hát annyira szétszórtan szűnének meg ezek a munkahelyek, hogy nagyon nehéz lenne bármilyen programot is használni. Tehát inkább ami a mezőgazdaságot illeti, Szerintem a vidékfejlesztési programokat kellene hatékonyabban használni, ahelyett, hogy ezt az alapot is megpróbáljuk rájuk kiterjeszteni. Köszönöm. Cornelissen asszony a következő. Tiéd a szó, tessék. Um, köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok sokat mondani az alapról mert azt hiszem elég részletesen megtárgyaltuk, nagyon világos, hogy ebben a szakbizottságban, de szerintem az egész parlamentben is az a többségi vélemény, hogy ne vonjuk be a gazdálkodókat ennek a hatája alá. A tanács ellenállását egyébként tanácsbeli ellenállást, ez még rosszabbá tenné, rontaná. Én aggódom amiatt, mert már igen jelentős az ellenállás. De hát így, így talán még kevesebb esélyt adunk rá. Hát mi arra a kérdésre, hogy hogy is nézzen ki ez az új és megreformált alap, mi örülnénk, hogyha az ESA is benne lenne, mint gyors reakciós mechanizmus, és hogy annak is örülnénk, hogyha jobban összehangolnák a kettőt, de hogyha erre nincs meg a többség, akkor azt is támogatnám, hogy legyen saját költségvetési sora, ez alternatív megoldás lenne. Mi zöldek úgy gondoljuk, hogy az MFF-en kívül nem működjön alap. És hogyha más alapokat nem használnak ki eléggé, akkor ezt kellene megoldani, és nem pedig máshová áthelyezni, vagy más célra áthelyezni a pénzt gyorsabban reagálna egyébként az alap, és a parlamentnek nem kell minden egyes alkalommal külön-külön döntést hozni. Mert hát ugye attól függetlenül, hogy mennyire érdekes ilyen konkrét példákkal találkozni, és hogy milyen jó sajtóvízhangja van ezeknek, azt hiszem a dolgozóknak sokkal jobb lenne, az érintett dolgozóknak, hogyha a bizottság dönt, és már is lehet lépni, mi pedig ezt figyelemmel kísérjük. Utolsó megjegyzésem pedig az, hogy hát igen, aggódom a tagállamok álláspontja miatt. Hát remélem, hogyha hogy ezt a globalizációs alkalmazkodási alapot hatékonyá tesszük, jó jelentést készítünk, és akkor reméljük, hogy a, a több éves pénzügyi keretek őrült tárgyalásai közepette azért valahogy mégiscsak sikerül beemelni, vagy hogy legalább lesznek olyan országok, amelyeknek a kormánya majd távozik a hivatalából, és akkor a választásokon más lesz az eredmény. Frau Süper, bitte, Sie haben das Wort. Köszönöm. A Süber a szó. Köszönöm, elnök asszony. ami az európai globalizációs alkalmazkodás alappal kapcsolatos vitát illeti, mi mindig is úgy véltük, hogy jobb lett volna, és hosszú távú megoldást jelentett volna ha elkerültük volna az fajta ö, enyhítő megoldásokat a az alappal kapcsolatban más intézkedésekre van szükség szerintünk, amikor a tagállamok nagyobb biztonságot kérnek, annak érdekében, hogy a multinacionális vállalatok tevékenysége felett nagyobb ellenőrzést tudjanak gyakorolni, és a munkavállalók védelme megerősödjön. Nos, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap tekintettel arra, hogy egy súlyos válság időszakát éljük, nos, úgy véljük, hogy ezen alapnak ezen alaphoz jobb, lehetőség, jobb hozzáférési lehetőséget kellene biztosítani azon országok számára, amelyeket a válság erőteljesebben sújt, tehát amelyek a pénzügyi segítségnyújtás eszközeivel élnek. Itt 35%-os részvételi arányról beszélünk tagállamonként, de ez mindenképpen egy akadályt jelenthet az alapfelhasználását illetően, hiszen egyes tagállamokban a foglalkoztatás nagy mértékben és nagyon gyorsan csökken. Éppen ezért javasolnánk, hogy a társfinanszírozási arány, tehát a tagállamok részvételi aránya csökkentésre kerüljön a jellegi szinthez képest. Másrésztről pedig ami a gazdálkodók bevonását jelen, illeti ezen alapba, nos, úgy véljük, és ez egyébként itt már elhangzott, amit nem kellett volna megtenni, az pontosan a szabadkereskedelmi megállapodások aláírása, hiszen tudtuk, hogy milyen katasztrofális következményekkel járnak majd ezek a gazdálkodók számára. És most ez a probléma továbbra is fennáll, és ennek megoldására olyan megoldásokat találnak, amelyek csak tüneti kezelést eredményeznek. Tehát, hogyha ezt a probléma elhajlítására akarják használni, nos, ez egy nem megfelelő megoldás. A gazdálkodókat tehát nem kellene ezen a alá vonni, mert léteznek más rendelkezésre álló támogatási formák a gazdálkodók számára. Köszönöm. A következő felszólaló, mondja az elnök asszony, Blinkevicsi úte asszony. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų daugiausiai diskusija krypsta dėl to, ar globalizacijos fonde turi būti. Köszönöm. Leginkább arról szeretnénk beszélni, hogy a gazdákat bevegyük-e az EGA-ba, az, vagy sem. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság felelősségéről van szó miért választja ő a legkönnyebb megoldást, és vette be a gazdákat az EGA-ba. Tudjuk, hogy az Európai Parlamentnek és a tagállamnak mi, mi lesz a reakciója erre. Ennek ellenére a bizottság a legkönnyebb megoldást választotta. Mint hogyha ezzel szeretné lenyugtatni a gazdákat, mondván, nézzétek, az EGA-ba beveszünk titeket, és a 3 milliárd vagy az EGA 85%-a így a gazdákhoz fog kerülni. Ennek ellenére azt gondolom, hogy jelenleg csapdába kerültek a gazdák, hiszen eredetileg más volt a célja, legalábbis eddig az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak. Azt gondolom, hogy a gazdáknak joguk van arra, hogy az EGA támogassa őket, de csak akkor, hogyha ugyanolyan feltételekkel teszik ezt, mint a többi munkavállalót, és nem pedig külön feltételek mellett. Második megjegyzésem, láttuk a tagállamok reakcióit. Meghallgattam az Európai Parlamenti vitát, beszéltem a tagállamok képviselőivel, és sokan igen komoly kérdést vetnek fel, mégpedig az, hogy szükségünk van-e egyáltalán erre az alapra és itt van nagyon fontos szerepe a parlamentnek, hogy együttműködjön a tagállamokkal, hiszen nekünk más a véleményünk, mint a tagállamoknak. Talán az európai szociális alapot kellene kibővíteni, és akkor csak egy alap lenne az, amely az összes érintettnek támogatást nyújtana. Egyetértek Thomas Mannnal is, aki azt mondja, hogy korlátozott pénzügyi lehetőségünk van. Valóban, de az Európai Unió összes ö, ö, érintettje hozta létre ezt az alapot, és mindig is nagyon fontos volt, és fontos is a szolidaritás. Talán lesz majd egy olyan időszak, amikor már nem lesz senkinek sem szüksége, vagy egy adott tagállamban nincsen senkinek sem szüksége az egára, de van olyan tagállam, ahol nagy szükség van rá. Litvániában például használták ezt, és én támogatom, hogy megtartsuk a jövőben is ezt az alapot. So, damit haben wir die Liste jetzt abgeschlossen. És ezzel lezártuk a felszólók listáját. Megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Leprun úrnak. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Megpróbálok néhány felvetett kérdésre válaszolni, de először is szeretném megköszönni az előadóasszonynak az eddig kifejtett munkáját. Azt gondolom, hogy az a megközelítés, hogy a mezőgazdaságot más szektorokon belül kezelje, ez egy olyan megközelítés, amelyet nem csak a mezőgazdaságra, hanem más európai válságban lévő szektorra is alkalmazandó megközelítés. Azt gondolom, hogy az INTA szakbizottságban a kollégáik eh, hasonló irányvonalat követnek. Ami azt a kérdést illeti, hogy eh, két év alatt, két éven belül tudunk fellépni. Szeretném elmondani, hogy az EGA-nak az egyik eh, küldetése az, hogy a legnagyobb problémával rendelkező munkakeresőket segítsünk a munkahelyekre való visszatérésben. És bizonyos esetben itt komoly erőfeszítése van szükség az átképzés területén, és bizonyos esetekben itt valóban olyan támogatásokról is szó lehet, amelyek két éven keresztül tartanak. Ami a külön költségvetési tétel kérdését illeti, már most is, amikor még költségvetésen kívüli alap vagyunk, azzal bírálnak minket, hogy a rendelkezésre áll, álló összegeknek csak bizonyos százalékát használjuk fel. Hát akkor ezt felejtsük el, nincsen jelenleg akkor ilyen rendelkezésre álló összeg. Mi csak akkor lépünk fel, hogyha a tagállamok azt mondják, hogy erre szükség van. És minél keveset lépünk fel, annál jobb lesz. A legjobb felhasználási arány az EGA esetében a nulla százalékos lenne. Ez azt jelenteni, hogy a tagállamoknak megfelelő eszközeik vannak arra, hogy a munkavállalókat segítsék abban, hogy munkahelyet találjanak, és a vállalatokat is segítsék ebben. Ha van ilyen külön költségvetési tételünk a jövőben, akkor felmerülhet megint ez a probléma, hogy miért nem használják ki azt teljes mértékben, és ott már joggal, hiszen ott valóban fel nem használt összegekről beszélünk. Úgyhogy mindenképpen meg kell tartani ezt a megközelítést, hogy ez egy olyan alap, amely csak szükséghelyzetekben kell, hogy használjuk, a lehető legritkábban, hogyha ez lehetséges, és ezt a megközelítést kell alkalmaznunk. Ami a küszöbértékeket és az önálló önvállalkozókat, ön, önfoglalkoztatókat illeti, mi megkönnyítjük például az 500 elbocsátott vagy elbocsátottnak tartott személy jövőjét abban, hogy ismét munkához jussanak. Ami a munkavállalók által a vállalat átvételét illeti, igen, valóban már most is lehetőség van erre, hogyha a munkavállalókat elbocsátják, akkor mi segíthetünk nekik abban, például a beruházási támogatásokon keresztül, ez a javaslatban is benne van, talán pontosítani kellene, hogy milyen jellegű beruházásról beszélünk, hogy a vállalat megvétele az is ilyen beruházásnak tekinthető-e. Azt gondolom, hogy erre mindenképpen elég könnyen tudunk megoldást találni. Ami a mezőgazdaság kérdését illeti. Emlékeztetnünk kell arra, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazási, Alkalmazkodási Alap egy kiegészítő eszköz a nemzeti eszközökön túlmenően és más európai eszközökön túlmenően, például az Európai Szociális Alapon és a kap eszközein túlmenően. És ami a kap eszközeit illeti, ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy bizonyos szektorok versenyképességén javítsanak. Mi csak utolsó helyen lépünk fel, hogy segítsünk a mezőgazdaság esetében a gazdákon, azért, hogy a termelésüket kiigazítsák, alkalmazkodjanak a változtatásokhoz, de továbbra is gazdák maradjanak. Tehát mi mindig csak az utolsó helyen, utolsó sorban lépünk fel, és a bizottság az, amely egy adott szektor vagy egy időszak támogathatóságáról dönt. És így hogyha egy gazdának igen komoly problémái vannak egy bankkal, és nem tudja finanszírozni a projektjét, akkor nem kell tíz évet várni, és sokkal gyorsabban is tud ez az alap erre reagálni. Egy másik lehetőség az az, hogy az átszervezéseket mi kicsit ö, kövessük ö, valamilyen szinten. Az imént elhangzott a multinacionális vállalatok példája. Még van pár nap arra, hogy egy zöld könyvre lehessen önöknek is válaszolni, az átszervezésekről és a változásra való felkészülésekről. Ezen konzultációs anyagban különböző üzenetek vannak, amelyet a bizottság szeretne tesztelni, és erre vonatkozóan reakciókat kapni az érintettektől, egyebek között természetesen a parlamenttől és a szociális partnerektől is. Arra vonatkozóan, hogy az átszervezéseket hogyan lehet kezelni, hogy a vállalatoknak milyen kötelezettségeik legyenek, milyen szolgáltatásokat és támogatásokat kellene nemzeti szinten bevezetni. Ez is tehát egyik elemét képezi a vitának. Végül pedig több tagállam a múlt héten egyértelműen elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy az európai globalizációs alkalmazkodási alapa továbbra, továbbiakban is fennmaradjon, a szubszidiaritásra hivatkozóan. Úgy gondolják, hogy ezek olyan problémák, amelyekkel a lehető legalacsonyabb, tehát nemzeti szinten kell foglalkozni. Ebből tehát arra a következtetésre jutnak, hogy az EGA-ra nincsen szükség. A bizottság egyetért a tagállamok által végzett elemzéssel, akik ellenzik ezt az alapot, de a következtetése nem ugyanaz. A bizottság azt gondolja, hogy először nemzeti szinten kell fellépni, de nagyobb mértékű átszervezések esetén, olyan esetben, ahol az európai szolidaritást is lehet alkalmazni, például a globalizációval kapcsolatban, hiszen ez nagyon sok számára előnyös, de néhány számára, néhány érintett számára hátrányos folyamat. Hogyha a tagállam ezt kéri, mi helyesnek tartjuk azt, hogy ebben az esetben kiegészítő támogatást nyújthassunk. Ez az egyik legszebb példája, úgy gondolom, annak, hogy a szubszidiaritást mi bizony tiszteletben tartjuk, hiszen a tagállam kérésére, az ő fellépésük kiegészítésére lépünk mi csak fel. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, és végezetül a vitát uh, Harkin asszony jelentéstevő foglalja össze. Tessék, a szó. Köszönöm elnök asszony, köszönöm minden kollégának ezeket az érdekes felvetéseket, és nagyon hasznos gondolatokat is. Megköszönöm a bizottság képviselőjének is. Nagyon röviden akkor válaszolok néhány kérdésre. Bauer asszony és mások is felvetették a válság kapcsolatos derogációt a tanácsban. Tudja, említették, hogy néhány tagállam blokkolta ezt a kérdést. Hát Valószínűleg ugyanezek a tagállamok lesznek azok, amelyek nem támogatják majd ezt a globalizációs alapot sem 2014 után. Ez lesz az utolsó téma, amivel foglalkozom. Ugye, hogy hogyan tudjuk ezeket a tagállamokat meggyőzni arról, hogy helyes lenne támogatni az EGÁT 2014-től is. Azt tudom, hogy a Dán elnökség nagyon világosan fogalmazott a plenárisban, Strasbourgban a vita elején, azt mondták, hogy ők befejezték, ezt nem fognak erre még egyszer visszatérni, le van zárva, el kell fogadni azt, ami történt. Bauer asszony egyetértek, igen, a mezőgazdasági politika. Ezt már nagyon sokszor elmondták, hogy tényleg eh, nem erre kellene használni. És tényleg a reakcióidő kapcsán választ kell találnunk. Hát ugye a probléma az, hogyha a mostani mechanizmussal folytatjuk, tehát a pénzügyi kereteken kívül, akkor megint csak késedelmek lesznek. Hogyha megpróbáljuk, ahogy a zöldek javasztják a szociális alap keretén belül, vagy saját költségvetési sorral, akkor az egy másik dolog. A bizottság komoly aggályokat vetett föl ezzel kapcsolatban. Az ugye gyorsítana az eljáráson, de hát ott meg más gondok merülnek fel. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy van egy valami, amit itt megvizsgálhatnánk. Először is a tagállamokat meg lehetne kérni, hogy gyorsítsák a végrehajtást, de talán emellett tehetnénk még valami mást is. Megkérdezhetnénk, vagy megkérhetnénk a bizottságot, hogy amint egy kérelmet, az előzetes értékelés egy kérelemnek lezárták, akkor utána nem lehetne -e valami, egy bizonyos százalékot kifizetni, amely lehetővé tenni, hogy a tagállam végre tudja hajtani, az érintett tagállam végre tudja hajtani az intézkedéseket különösen olyan esetekben, ahol a tagállamok nagyon nehezen találnák meg az erőforrásokat. Hát nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, de mégis ezt a megoldást azért meg lehetne vizsgálni, hát ha lehetséges. Dáden úr, egyetértek. Tényleg nagyon sajnálatos, hogy a kompetencia kérdéseket nem tudtuk tisztázni, de hát egész egyszerűen ideig erre nem volt lehetőség egyetértek azzal is, hogy ugye minket ez nem ér, érint annyira, de hát mégis ugyanoda jutunk, hogy nem két és fél milliárdot tettek félre, de hát ezt plafonként említik, tehát az biztos, hogy egyetlen szakbizottság sem fog elsétálni egy ilyen lehetőség előtt, hogyha valaki előtt két és fél milliárd eurót meglebegtetnek, akkor nem sétál el, az biztos. A költségvetési sorról már említettem, arról is, hogy nagyon, hogy nem volt annyira kihasználva, ez az alap tényleg azért is, mert egy-két tagállam még csak most szokta az eljárást, Szerintem több pályázat lett volna, vagy több kérelem lett volna. Ugye a bizottság azt mondja, hogy az ideális eset az, hogyha nulla százalék ez, tehát hogyha nincs egy ilyen alapra szükség, de tudjuk, hogy mi a helyzet az EU-ban most, úgyhogy biztos, hogy ez nem fog előfordulni, ha nagyon sokáig nem ez lesz a helyzet lehet, hogy egyes tagállamok nem is nézték meg elég alaposan a 42-es cikket, ugye a beavatkozási kritériumok esetében, különösen kis tagállamok nem fordítottak erre elég figyelmet, tehát hogy rég, kis régiókban még az 500 munkahely alatt is lehetne lépni. Tomás már igen egyetértek, nem lehet a gazdálkodás felé ezt irányítani, de hát tényleg két és fél milliárdról beszélnek a három milliárdból, szerintem ez, okoz, ez okozza a problémák legnagyobb részét. Kérdezték, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek ezt támogatták, hát ugye hallottuk a listát, hogy kik voltak a blokkoló kisebbség, akkor is, hogyha sokan közülük egyébként élnek a derogációval és használják az alapot, akár decemberben is volt ilyen, és szerintem ezek közül többen, különösképpen a szubszidiaritás kérdésé kapcsán azért ágálnak Szerintem a kolléganommal egyetértenek, mondjuk azzal, hogy szövetkezeti formában valaki, ha alkalmazott, akkor az számít-e vagy sem. A bizottság azt mondta, hogy lehet, hogy ez számít, tehát talán ezt a kérdést még megnézhetnénk részletesebben. Csak két perc alatt ezt itt befejezem, a versenypolitikával kapcsolatos gondokat, hát ezt egy picit részletezni kell. Én nem tudom, hogy mik is lehetnek az itt felmerülő gondok, de ezt muszáj megnézni. A relokáció egy másik kérdés, amelyet fel kell vetni, vagy amivel foglalkozni kell, a bizottság is reagált erre. És az utolsó kérdés, igen, értem az érveket. A delegált aktusok alkalmazása talán válasz az önkérdésére. Cornelissen asszony pedig azt mondta, hogy rosszabb lesz a helyzet, hogyha a gazdálkodókat bevonjuk ide, mint a tanácsban rosszabb lesz a helyzet. Én nem hiszem, hogy biztos, hogy így történik. Én vettem a, az üzeneteket az ESZ-val kapcsolatban, aztán a kofinanszírozás, társfinanszírozás, hát nem tudom, hogyha az esz belül lesz, vagy külön költségvetési sorban, ezt még meg kell nézni. És Blenkivecs úti asszony igaza van, a bizottság tényleg a könnyebbik kutat választotta, azért, mert így lehetett gyorsan előre lépni, és akkor tessék, az olyan, mint hogy egy fügefa levéllel letakartuk volna a problémát. Hát senki nem örül ennek a megoldásnak, és nagyon-nagyon nehéz anyaggal találtuk magunkat szembe ennek köszönhetően. És aztán az utolsó pont, hogy egyáltalán szükség van-e az egára, ezt több képviselő felvetette. Hát ennek a szakbizottságnak a feladata, hogy a módosítóival, a javaslataival ezt alátámassza. És az utolsó megjegyzésem arról, hogy meggyőzünk bizonyos tagállamokat arról, hogy tényleg szükség van erre, és hogy ez jó gondolat. Hát nézzük meg a, azokat a lépéseket, amelyek támogathatók, Ugye beszéltem olyan dolgozókkal saját hazámban, akik támogatást kaptak, de nem tudom, hogy ez az egész Európai Unióban így van-e, de bizonyos tagállamokban biztos vagyok benne. Ők úgy érzik, a munkavállalók, az érintett munkavállalók, hogy nagyon sok intézkedést amúgy is meghoztak volna a tagállamok, és ők egyébként az EGA e hozzáadott értékét látják, vagy szeretnék, szerették volna látni tényleg én is ezt mondom, hogy valahogy erről kéne gondoskodni, hogy legyen látható hozzáadott érték és kapcsoljuk valamihez, az Európa 2020-hoz, vagy a nemzeti célkitűzésekhez, más EU politikákon belül, más eszközökön belül, talán így meg tudjuk győzni a tagállamokat arról, hogy az EGÁ-ra valóban szükség van, és hogy tények hozzáadott értéket jelent, érdemes folytatni a következő költségvetési időszakban. Köszönöm. Ja. Vielen Dank. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Tehát az ő feladata a probléma megoldása, mert csak ha ő valamilyen megoldást talál, akkor tudjuk majd, hogy merre tovább, és hogy milyen legyen az időtervünk. Éppen ezért ezzel kapcsolatban most semmit nem tudok önöknek elmondani. A következő napokban eldőlnek majd a dolgok, és a titkárság körül küldi majd a megfelelő határidőket. Ezzel most itt lezárhatom az ülést. Köszönetet mondok mindenkinek a részvételért. Holnap reggel 9-kor találkozunk. Mindenkinek szép estét kívánok!